Welcome to the next... Uh... Üdvözlök mindenkit itt a, a DROA bizottság ülésének következő szakaszán. Én leszek az önök elnöke. Being vice president of the DROA subcommittee. Hiszen én vagyok az alelnöke az albizottságnak. An exchange of views will follow on the occasion of... Ez egy eszmecsere a Sajtószabadság Világnapja alkalmából, ami május 3-án van, meghívott vendégünk Julie Mayerchak, aki az igazgator a Reporters Sans Frontières című szer, nevű szervezetnek, illetve Anne-Marie Hammer, a Global Forum for Media Development szakpolitikai felelőse. Üdvözöljük Önöket! At the same time, dear colleagues, dear... Kedves kollégák, kedves közönség, mivel május harmadika a sajtószabadság világnapja, szeretnék emlékeztetni arra a riasztó helyzetre, amely a sajtószabadságot érinti. A Freedom House Only 13% of... A Freedom House szerint a világ népességének csak 13%-a olvashat vagy élvezhet szabad sajtót. Egy olyan sajtóról van itt szó, ahol megjelennek a hírek, biztonságban vannak az újságírók, az állam nem avatkozik be, vagy csak minimálisan, és a sajtó nem esik áldozatául gazdasági vagy jogi nyomásgyakorlásnak. Az ilyen helyzet ellenére megvan a saját problémánk itt az Európai Unióban is. Van olyan, hogy politikai okokból bocsátanak el újságírókat, vagy zárnak be független újságokat, ez nem lehetséges demokratikus országokban. El kell ítélnünk a brutális meggyilkolását azoknak az oknyomozó újságíróknak, akiket megöltek Máltán és Szlovákiában tavaly, illetve idén. Minden ötödik nap valahol a világon megölnek egy újságírót azért, hogy ne tudja tájékoztatni a közvéleményt. Ez egy szégyen teljes helyzet. Az újságírók biztonságának előmozdítása, a büntetlenség elleni fellépés alapvető része a sajtószabadságnak, bármilyen sajtóplatformról is legyen szó. A sajtószabadság világnapja megemlékezik azokról és ünnepli azokat, akik a szólásszabadságért harcolnak, az emberi jogokért és a demokráciáért büszkén állítunk emléket nekik, és emlékezünk meg róluk ezzel az eszmecserével is. Az említett és bemutatott előadók most szót kapnak. Először is Julie Mayer-Chuck, aki a Report, Reporters Sans Frontier igazgatója, öné a szó. Először. Tessék. Merci. Euh, Köszönöm. Képviselő, tisztelt képviselők, elnök úr. Először is azt mondom, hogy nem vagyok az igazgatója a Reporters Sans Frontiernek, hanem a brüsszeli irodának vagyok az igazgatója, ami azt jelenti, hogy az európai intézményeknél én képviselem a Reporters Sans Frontiert ehm, és nem, nem szeretném kiadni magam a saját főnökömnek. Ez egy olyan, olyan meghívás, ami nagyon jókor jött, mert éppen most adtuk ki, ma adtuk ki a 2018-as sajtószabadság sorrendet, listát, és most ennek a jelentésnek tudom ismertetni a részleteit nagy vonalakban. Euh, Nos, nézzük a térképen, hogy mindez hogy jelenik meg. És akkor most ismertetem a főbb mozgásokat. Először is azt látjuk, hogy egyértelműen romlik az újságírók munkakörnyezete, növekszik az ellenségesség a sajtó iránt, amelyet gyakran a politikusok is ösztönöznek, újjal mutogatnak újságírókra, stigmatizálják, eh, és eh, a nemzet ellenségének vagy terroristának eh, nevezik őket. Itt most már nem csak az autoriter rezsimekről van szó, mint Törökország, Egyiptom vagy Irán, hanem európai demokráciákban is megtörténhet már ez, és növekszik az erős emberek szerepe, az olyan modellek szerepe, ahol a cenzúra uralkodik, a, a felügyelet az új technológiákkal mindez könnyebben lehetséges. Ami meglepő és különösen egyértelmű, az a gyűlölet növekedése a demokráciákban az újságírók iránt. Ezt politikai emberek is ösztönzik és szítják, akik immár nem a demokrácia részeként látják az újságírókat, hanem ellenségnek, és mint ilyet meg is támadják őket. Itt most látunk egy jó példát arra, hogy ki például olyan személy, aki a médiát támadja, Donald Trump amerikai elnök, aki rendszeresen vádolja a nagy médiát, a CNN-t például, és gyakran hívja őket a nép ellenségének. Egyébként ez egy olyan szókapcsolat, amit Stalin is használt. Eh, kritizálja a tradicionális eh, média cikkeit minden nap, fake newsnak hívja ezeket, korlátozza a sajtótájékoztatók részvevői körét, kitiltott embereket, újságírókat a Fehérházból. Ennek természetesen vannak következményei az Egyesült Államokban is, hiszen sérül a sajtószabadság és növekszik az erőszak. Ugyanakkor ennek kihatása van az egész világra is. Akkor, amikor a, az első alkotmány kiegészítés hazája, a sajtószabadság hazája legitimizálja az elnyomást, akkor azt átveszik, abból bátorítást nyernek az autoriter rezsimek is. Rezsimek is. 45. E, helyen van az Amerika, az Egyesült Államok ezen a listán, két helyet vesztett, két helyet rontott e, ebben az évben is. E, növekedett az Európai Unióban is a sajtó elleni támadások száma, és eh, itt eh, most ki kell emelnünk a... Lex... Euh, non, attendez. Uh, voilà, par le président de la République tchèque. A cseh köztársaság elnökét emelnénk ki, Milos Zemant, aki tavaly októberben egy eh, sajtókonferencián egy kalasnyikovval jelent meg, egy játékfegyverrel leült, és egy kalasnyikovval az ölében tartott sajtótájékoztatót. Itt most egy videóról van szó, akár meg is mutathatjuk, nem tudom, ha le tudjuk-e játszani, hol kell elindítani. Bon, sinon c'est pas... Euh, mais c'est quand même tellement frappant et tellement inimaginable. Eh, mindenképpen egy elképesztő jelenetről van szó. Ez egy videó lenne. Nem tudom, vissza tudunk-e menni rá. Zéman elnök úr videójára. Nem. Ouais, je peux revenir en arrière voilà. Est-ce que là on peut... Euh, C'est une vidéo. Megtaláltuk, nem tudom, hogy ezt a videót le tudjuk-e, be tudjuk-e játszani. Ah, c'est pas un petit... Euh, hein? Euh, pour moi, euh, je, on est face à de l'incitation. Ez gyakorlatilag az erőszakra buzdítás, mégpedig a fizikai erőszakra az újságírók ellen. Nem hallottam hivatalos elítélést európai tényezők részéről. Cseh köztársaság egyébként 11 helyet rontott ezen a listán, és így most a 34 de nem csak a cseh köztársaságról van szó, más országokban is előfordul ez. Szlovákiában Fico volt miniszterelnök tavaly márciusban, e, mocskos e, szlovák ellenes prostituáltaknak nevezte az újságírókat. Ez egy e, gyakorlatilag szóbeli erőszak, elképesztő szintje annak is. Tehát egy elnök és egy miniszterelnök ilyen módon, ilyen veszélyes módon nyilvánulnak meg az Európai Unió hogyan lehet hiteles, hogyan marad hiteles Erdogannal szemben, eh, hogyan védelmezi az sajtót, illetve az újságírókat külföldön, hogyha a demokratikus országok vezetői ilyen támadásokat engedhetnek meg maguknak. És a Trumpok és Zémanok nyomában látjuk azt, hogy a nyelvi brutalitás, illetve a fizikai erőszak is elterjedhet. A Fülöp-szigeteken Rodrigo Duterte elnök szintén nagy híve a fenyegetéseknek, e, e, és azt mondta, hogy egy újságírót nem ment meg a meggyilkolástól, e, az sem, hogy újságíró, hogyha egyébként egy szarházi, hogy az ő szavait idézzük. Latin Amerikában, Venezuelában a rezsim emberei fizikailag támadják az újságírókat. A Latin Amerikában a legnagyobb zuhanást láttuk Venezuelában, hat helyet zuhant a listán. Maduro elnök egyre autoriterebb módon kormányoz, az ő országában önkényes letartóztatások, kényszervallatások, újságírói eszközök megsemmisítése történt a rendőrség részéről. És itt vagyunk, máshol pedig letartóztatnak újságírókat, akiket terroristának minősítenek, ez Törökországban elterjedt. Törökország a legnagyobb börtöne az újságíróknak, és ott az újságírók elleni tömegperek zajlanak. Most a közelmúltban életfogytiglanra is ítéltek újságírót, Ahmet és Mehmet Atlant, vagy Nazli Iriákot. A jogállamiság gyakorlatilag felborul, még a török alkotmánybíróság is, amely két újságírót szabadon bocsátott januárban, e, ezt a döntést sem hajtották végre. Máshol szintén terroristának e, minősítik az újságírókat, al elnök például Egyiptomban. A terrorizmus elleni harc e, a represszió egyik ürügye az újságírók ellen. Letartóztatnak újságírókat 2017-ben, mintegy 30 újságírót, 30-an vannak börtönben. Sokan eh, ügyét, eh, amely egyébként a súlyosságát mutatja az egész helyzetnek, eh, kiemelném. Őt halálra akarják ítéltetni. Ez egy fotóriporter, négy éve tartják önkényesen fogva, és eh, a halálbüntetéssel nézhet szembe. Az utolsó helye a szabadságnak az internet volt, de 500 helyet tiltottak be az egyiptomi hatóságok, többek között az RSF-ét, er tehát a milyenkét. Más eh, erős emberek Oroszországban és Kínában is tevékenyek voltak. Putyin represszív módszereit exportálja is, illetve az orosz propagandát is. A Kreml elnöke minden független véleményt elnyom. A média helyzet az gyakorlatilag a média az oligarchák kezében van, és szabotálják a média szabadságot hat újságírót öltek meg az elmúlt öt évben, és 34-et, amióta 2000-ben Putyin hatalomra került. Ezek megint csak iszonyatos számok. Megvan a maga globális propaganda hálózata, például az RT, korábban Russia Today, illetve a Sputnik. Kínában azt láttuk, hogy még rosszabb az elnyomás, nincsenek szabad vizsgálatok, több mint száz újságírót zártak be, nem kapnak egészségügyi ellátást, rosszul bánnak velük. Liu, Liu Xiaobo és egy blogger is meghaltak a tavaly börtönben, mert nem kaptak ellátást. Az emberek megfigyelése soha nem látott szintet öltött az új technológiáknak köszönhetően. akkor most én bemutattam a rossz országokat, most lássuk a jó tanulókat. A lista elején, immár második éve Norvégia található, őket követi Svédország, mint tavaly is. A harmadik helyre pedig előlépett Hollandia, ugyanis Finnország Sajnálatos módon ott meggyő, meggyengült egy kicsit a helyzet, és ezért a negyedik helyre esett vissza. És itt van a négy legutolsó, a három legutolsó helyezet. Ugyanazok, mint korábban. Utolsó helyen Észak-Korea, Eritrea 179. és Türkmenisztán 178. előttük pedig Szíria. ha még van időm, akkor még, még kapok egy percet, akkor még annyit mondanék, hogy Irak is csatlakozott a fekete országokhoz is, ahol a helyzet nagyon súlyos, feketével jelöljük ezeket az országokat, és azt látjuk, hogy ilyen sok feketével jelzett ország nem volt még a földgömbön, az öt legnagyobb helyezés rontásra kitérnénk, a négy legfontosabb, öt legfontosabb közül négy Európában van Málta, ahol Daphne Carolina Galiciát meggyilkolták, felrobbantották az autóját, Cseh köztársaság, Szerbia és Szlovákia, ahol két gyilkosság volt, tehát az Európai Unióban két gyilkosság volt öt hónapon belül, ilyen korábban nem volt. Itt most abba is hagynám. Kérem, hogy védjék meg a szólás, a sajtószabadságot, ne várják, hogy megfosszák őket. Köszönjük, asszonyom! Nagyon érdekes volt az előadása. Most a Marian már következik, aki a Médiafejlesztési Globális Fórum képviseletében van jelen. Thank you very much for this opportunity to address the community. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a világ sajtószabadság napján eh, itt megjelenhetem a szakbizottság előtt. Köszönöm a bemutatást. A mi szervezetünk Ernyő szervezet, a médiafejlesztési ágazatot képviseljük. Korábban programmenedzser voltam a szervezetbűnözéssel kapcsolatos projektben, és Boszniában a Globális Fórum képviseletében voltam jelen. A korrupció és szervezetbűnözés projektben több mint 40 tényfeltáró központ vesz részt, illetve rengeteg újságíró. A hálózat Európát, Afrikát, Közel-Keretet, Ázsiát és Latin Amerikát fedi le. Azért vagyok itt, hogy a kihívásokról beszéljek, a tényfeltáró újságírás európai hálózatával kapcsolatosan. Nem túlzok, ha azt mondom, hogyha azt mondom, hogy az Európai Unió országainak fontos feladata az értékek fenntartása. Az tényfeltáró újságírásnak segítségre van szüksége küldetése végrehajtásában. Kétszer is említették ma már, Európa közelmúltban Európát megrázta Máltán és Szlovákiában az újságíró gyilkosságok esetei. Hallottuk, de ezt elismétlem, mert nagyon fontos. Ezek a gyilkosságok nagyon nagy súlyjal kerülnek alatba az európai sajtószabadság indexben. Le is rontották nagyon. Málta 18 helyet esett 65. lett, a Cseh köztársaság 34. 11 helyet esett, Szlovákia 27. 10 hely esés után, Bulgária továbbra és utolsó ebben a rangsorban, 111. A médiafejlesztési ágazatban egyre nagyobb az aggályunk a közép-európai országokkal kapcsolatosan, amelyek azt mondják, hogy demokráciák mégis fenyegetik a független médiát. Az EU szívében negatív környezetet keltenek a független sajtóra nézve. Magyarországról, a Csehköztársaságról, Bulgáriáról beszélünk, csak hogy néhányat említsek. Magyarországon az OCCRP a Direkt 36 tagjai listákra kerültek, amelyeket a kormánypárti média tett közzé a soros eh, bérencekről, úgymond. Rengeteg pénzt költettek eh, a média sokszínűség eh, megszüntetésére, olyan, olyan környezetet hoztak végre, ahol a független média nagyon nehezen él túl. Korábban is említettük, hogy a Cseh Köztársaságban Zéman elnök egy sajtótájékoztatón egy játék Kalasnyikovval jelent meg, fenyegetve a, az újságírókat. Putyin elnök is beszélt arról, hogy elég már az újságírókból. Amikor ilyen negatív környezetet hoznak létre a kormányok a független sajtó számára, gyakorlatilag lincs hangulatot keltenek, és legitimálják az újságírók elleni támogatásokat. Bulgária esetében a legrosszabb az értékelés az oligarchák és a politikusok összefonódása tekintetében. Az új bulgár média csoport vezetője hat újságot ellenőriz 80%-ban lefedi ez a nyomtatott sajtót. Emlékeztetnék mindenkit, hogy a demokráciában minden véleményt tolerálni kell, és az említett három EU tagállamban és más országokban is egyre nagyobb az intolerancia a média pluralitással szemben. Meggyengül a demokratikus ellenőrzés, a, az EU csatlakozásért tárgyaló országok Szerbia, Montenegro esetében a független újságírók folyamatos tárgyai az lejárató kampányoknak. Néhány nappal ezelőtt egy autóbomba robbant fel, Szedikovics újságíró háza előtt, idén ez a hetedik ilyen bombatámadás az országban. Az újságírók elhallgatása nem újdonság. 1976-ban Dan Ballas amerikai tényfeltáró újságírót egy autóbomba ölte meg, ő a, médiával, a mafiáról nyomozott, elindította az Arizona projektet. Ez a fajta együttműködés továbbra is működik a mai napig. Ilyen kutyák halála után az OCCLP e hálózat riporterei megjelentett megvédték cikkeiket, amelyek azt bizonyították, hogy az újságíró halála nem hallgattathatja el a történetet. Folyamatos munkával próbálja védeni a hálózat azokat az újságírókat, akik ezen a projekten dolgoznak, például a Daphne projekt, 18 szervezetből, 15 országból újságírók álltak össze, hogy a Daphne nyomozásokat folytassák, megmutatva azt a gyilkosoknak, hogy a gyilkosság nem fog elhallgatni az újságírókat. Hangsúlyoznám, hogy a gyilkosoknak kevés a félnyivalójuk, kevesebb mint 10%-ban oldják meg az újságíró gyilkosságokat, és általában csak magát a bérgyilkos találják meg, nem a megbízott. Hogyha a hatóságok nem tesznek eleget az újságírók megvédésére, sőt, inkább elhallgattatni szeretnék őket, akkor az újságírók magukat kell, hogy megszervezzék, hogy megvédjék egymást, és életben tartsák a történeteket. Az Európai Unió mit tehet a biztonság érdekében, az újságírók biztonság érdekében? Az Európai Parlamenti állásfoglalás a tényfeltáró újságírók védelmében jó irányba tett lépés, de nem elég. Két intézkedést javaslunk. Az OTCRP úgy gondolja, hogy Ján egy információ kérésen keresztül került kapcsolatba gyilkosaival, amikor is a címét is kikérték. Tudomásunk szerint jelen pillanatban nincsen olyan törvény, amely az nyilvános információkat kikérők védelmét szolgálná. Amikor információkérést közölt, fenyegetést kapott, a közérdekű bejelentők védelméről szól egy közelmúltbeli parlamenti határozat. Ők valóban védelmet élveznek, hiszen a nyilvánosság érdekét szolgálják. The second measure would be to establish an a másik intézkedés egy tanácsadó testület, amely felülvizsgálná az újságíró gyilkosságok nyomozásait. Szeleven azt mondta, hogy ha az Európai Unió tanácsadó testületet hozna létre a nyomozások felülvizsgálatára, ez nagyobb kockázatot jelentene a bűnözők számára. Ez a DEFNE törvény lehetne az említett újságíróra megemlékezve. Olyan testületet szeretnénk, amely szakértőkből áll, erős politikai mandátummal rendelkezik, és segítene a rendőrségnek, a jó szándékú hatóságoknak, hogy elvégezzék feladatukat. A helyi hatóságoknál kevés a politikai akarat a nyomozások visz, végigvitelére. Az, ha valaki figyeli a rendőrség munkáját, bizonyára javítaná a nyomozás eredményességét. Mindenre szükség van, az EU-nak mindent meg kell tennie, hogy megakadályozza, hogy még több oknyomozó újságíró meghalljon. Zárószóként szeretném a, szeretnék visszatérni a történetem elejére. Az oknyomozó újságírók fontos szerepet játszanak az elszámoltatásban. Az európai politikusok feladata is, hogy megvédje az újságírókat, és olyan környezetet hozzanak létre, amelyben minden véleményt el lehet mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen önök elkötelezettjei az újságírók védelmének. Most pedig meg kell adnom a szót a képviselőknek. Zamit úrnak adnám meg a szót, Zamit képviselő kollégának tessék. Köszönöm szépen, máltai származású vagyok, ezért hálámnak kell hangot adnom mindannyiuknak, különöm azt, amit elmondott, és külön köszönöm azt a javaslatot is, hogy további kezdeményezés lenne a máltai újságíró emlékére az Európai Parlamentben a közelmúltban megemlítettem, hogy feladatunk gondoskodni arról, hogy az, aki elkövető volt, az nem ö, tudja megátolni azt, amit ő mondott, az ő történeteit közé lehet adni. 18 sajtóház, 45 újságírója vizsgálja azokat a nyomokat, amelyeken Daphne dolgozott. Ez bátorító a máltai nép számára kedvenc, vagy nem is arról van szó, hogy a kedvenc, hanem a jogi meghatározása a véleménynyilvánítás szabadságának, a társadalom véleménynyilvánítási szabadsága, az emberi jogi egyezmény és az Európai emberi jogi Karta is azt mondja, hogy itt nem csak az információ megosztásának a jogáról van szó, hanem az információ szerzés jogáról is. Így világszerte az újságírók védelme mindannyiunk érdeke. Máltai származású személyként örülök annak, amit elmondtak, bár ugye Málta a nem, problémás országok közé került az önök térképén. Az elmúlt napok fejleményei alapján nem meglepő, hogy a sorrendben hátrébb kerültünk. Itt most a Máltai The Times újságírója, újságát mutatom. A miniszterelnök azt mondja, hogy a Daphne projektre május esén adunk nagyon jó választ. És most szó szerint olvasom, amit a miniszterelnök mond. A májusi uh, a május napi ünnepségeken vegyenek részt. Ez a mi válaszunk. Legyen egy nagy tüntetés, egy tömegtüntetés nagyobb, mint korábban. Úgy tűnik, hogy ez majd eh, felhetteti azt, amin Daphne dolgozott. Az oktatási miniszter, eh, aki védi az újságírókat, azt mondta, hogy a máltai kormánypártnak akarnak ártani. Kartona miniszter pedig azt mondja, hogy a DAPNE projekt újságírói őt próbálják meg sarokba szorítani. Gert Farrugia, aki a miniszterelnöki kabinetben dolgozik koordinátorként, azt mondja, hogy a fiatalok ne újabb és újabb tweetek, tweet üzeneteket küldjenek ezzel kapcsolatban. A, a sajtó világnapja előtt két nappal közösen kell valamit tennünk. Üdvözlöm, amit a végén mondott. Ne várjunk addig, amíg túl késő, tegyünk valamit azonnal. Bizonyos tekintetben tulajdonképpen már így is hallattuk a hangunkat, de azért gondoskodunk el arra is, hogy a mostanáig elvégzett munka alapján a társadalmat továbbra is tájékoztassuk. Persze ehhez minden eszközre szükség lesz, amelyről ön említést tett, támogatásra van szükség az oknyomozói újságírásban. Köszönöm. Mikrofont kérnénk szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a felszólalásokat. Kétségtelen az, hogy az Európai Unió sokszínű, sok oldala van, de be vagyok lepődve, amiatt, hogy mennyire sokrétű az Európai Unió a sajtó pluralizmusa, és szabadsága szempontjából. Említette, hogy, a, hogy Svédország a második az önök besorolásában, de ha jól láttam, Bulgária, amely uniós tagállam, 100 valahanyadik helyen szerepel. 111. helyen. Ilyen értelemben nagyon nagy az eltérés a média függetlensége és pluralizmusa szempontjából az unión belül. Ennek agasztania kellene bennünket. Az Európai Unió intézményei az ön véleménye szerint mit tehetnének, hogy a különbségeket csökkentsük? Hogy legyen egyfajta átlag, vagy egy jobb átlagunk legyen az unió sajtóorgánumainak függetlensége és pluralizmus esetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szolé úrnak. Verzsia asszony a következő. Tessék. Is yours. Tessék. Merci, euh, Monsieur le Président. Merci. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hölgyeim, ezeket a az előadásokat, jelzé, vészjelzéseket, ha úgy vesszük, az újságírók helyzetére vonatkozóan az egész világon, és azon belül Európában is. Én most ránéztem erre a jelentésre, ugye csak most jelent meg, és ha jól olvasom, 2012 óta állandóan csökken az újságíró gyilkosságok száma, de azon belül nő a meggyilkolt női újságírók száma, meg nő a béké, békés országokban meggyilkolt újságírók száma. Ugye Mexikóban ugyanannyi újságírót ölnek meg, mint Szíriában, ami azért egy elég elképesztő dolog, és aggasztó is. És ahogy önök is mondták, az Európai Unióban is az elmúlt öt hónapban két újságírót öltek meg, ez eh, legalábbis aggasztó. Az Európai Parlament mindenre reagált nagyon helyesen, elfogadtunk egy állásfoglalást eh, ebben a témában. Én úgy gondolom, hogy abban is egyetérthetek önökkel, hogy a sajtószabadság helyzete sanyarú az egész világon. A Reporter Sans Frontier kemény szavakat használ, de hát amikor a cseh elnököt látjuk, akkor az emberben meghűl a vér. Én korábban egyébként ezt a videót nem láttam, miközben az önök munkáját nagyon is figyelemmel kísérem. Tehát önök jó helyen járnak ebben az albizottságban ezekkel a problémákkal, Azt is olvastam, hogy Marokkóban is vannak fogvatartott újságírók, miközben a marokkói emberi jogi helyzetről keveset beszélünk, eh, pedig ebben az országban sincs sajtószabadság, bebörtönzik az újságírókat, illetve betiltanak újságírókat, vagy kitiltanak újságírókat, hogy nem léphetnek be Marokkóba külföldi újságírók, meglátjuk, hogy eh, hogyan sikerült, eh, hogyan sikerül majd ezekben az ügyekben eljárnunk. Sokan ügye, ahogy önök is említették, a szimbolikus, e, csak a munkáját végezte, és e, halára akarják ítélni. Itt érdemes felidézni Raif Badawi helyzetét is, aki szintén Szaharov díjas, és azért van börtönben, mert mert megszólalni. Van egy kérdésem, talán kicsit provokálok most. Megpróbálom összefoglalni. Én a fake news elleni harcot értem, de a szólásszabadsággal mindez, hogy ez egyeztethető össze. Mert egyszer persze fel kell lépni a fake news ellen, ugyanakkor nem szabad aláásni a szólásszabadságot, és a határvonal az nem egyértelmű különösen ebben a légkörben, amiről itt beszélünk. A második aggodalom az az, hogy hogyan lehet a közérdekű bejelentőket, a whistleblowereket megvédeni. Itt a parlamentben eh, mi rámutattunk bizonyos eh, helyzetekre, problémákra, adott esetben a meggyilkolt eh, újságírók is az Európai Unión belül úgymond titkokat sértettek Mit tehet az Európai Unió a tagállamai támogatása nélkül? Ez pedig a harmadik kérdés, mert mi itt az Európai Parlamentben hozzunk határozatokat, de ha a tagállamok nem lépnek, illetve köztük is jelentősek az eltérések, akkor a cselekvési terünk az csökken. Talán ez változik majd a következő választás után. Senki nem beszélt Magyarországról például, ahol a szabadság a sajtószabadság szintén nincs jó egészségben. Azt gondolom, hogy erről is érdemes beszélni. Um, Köszönöm szépen Verzsia asszonynak. Most pedig Amador Sánchez Rikónak adnék szót, aki az emberjogi egység aligazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a vezérszónokainknak is az átfogó és nagyon érdekes prezentációkat. Elnök úr, ez egy rendkívül időszerű eszmecsere a mai napon, hiszen Ugye közben ki, közreadták ezt a riasztó jelentést a Reporters Sans Frontier részéről, és emellett egy héttel vagyunk a jövő heti ünneplések előtt, a nemzetközi ö, sajtónap előtt egy héttel vagyunk. Köszönöm, hogy itt vannak. Három megjegyzésről szeretnék beszélni, elnök úr. Az egyik a kontextus, az uniós külügyi szolgálatról is beszélek még, és harmadsorban a jövőheti ünnepségekről is. Ami a kontextust illeti, hát jobban nem is fogalmazhatnék annál, ahogy a vezérszónokaink beszéltek, ők leírták a helyzetet, példákat hoztak fel, az Európai Unión belüli és kívüli példákat is hoztak nekünk. Megemlítették, hogy hol romlik a sajtószabadság. Nyilván ez nagyon aggasztó. Ami pedig az EKS kötelezettségvállalását illeti az Unióban elnök úr, ami a politikai szintet illeti, politikai szempontot, el kell mondanom, hogy a véleménynyilvánítás szabadságával és a sajtószabadsággal szakpolitikai dokumentumainkban rendszeresen foglalkozunk a globális stratégiában és a fejlesztési megállapodásainkban is. Emellett a nyilvános diplomáciai eszközöket is, ha felhasználjuk a sajtó szabadság előmozdítására, és arra is, hogy ne legyenek visszaélések harmadik országokban. Ezt is szisztematikusan tesszük meg. Mexikó ilyen, említették is, Mexikó esetében újra és újra agályainknak adunk hangot, és, és ítéljük az újságírók meggyilkolását. Körülbelül 50 párbeszéd zajlik az Európai Unió és harmadik országok között. Minden párbeszédünkben, amikor úgy érezzük, hogy erre szükség van, felhívjuk a figyelmet a nemzetközi kötelezettségvállalásokra. De még ennél is fontosabb az, hogy konkrét eredményeket érjünk el, például a korlátozó médiatörvények visszavonása és az újságírók börtönbe való kiengedése ilyen témát. Folytatunk párbeszédeket, ebben az emberi jogok védelmére kitérünk, beleértve a kiber teret is. Stavros Lambrinidis portfóliájába tartozik a legtöbb kérdés, ő magas szintű látogatásain hangot ad aggodalmának pénzügyi szempontból, végül, de természetesen nem utolsó sorban, az Európai Unió támogatja a szabad és pluralista médiát, és az információkhoz való hozzáférést a civil társadalommal egyeztetve. Az elmúlt öt évben 50 vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk 250 aktivistának, akik a véleménynyilvánítás szabadságát szorgalmazzák. A Protect EU Defenders.eu volt az egyik ilyen díjazó, hiszen ők 215 aktivista foglalkozik véleménynyilvánítás szabadságával. 300-an kaptak sürgősségi támogatást, és 75 újságíró kapott áthelyezési támogatást. Ezek a mi tevékenységeink, elnök úr, a jövő héten pedig aktívan fogunk részt venni a sajtóvilágnapja ünnepségein. Mogherini főképviselő asszony az Európai Unió nevében egy nyilatkozatot ad közre, elítéli, amelyben elítéli az újságírók elleni erőszakot, és felhívja a figyelmet, hogy védelni kell az újságírókat, különös tekintettel a női újságírókra, és kéri az elszámoltathatóságot is. Ezt kíséri majd egy nagy kampány, médiakampány, delegációink harmadik országban kampányolnak, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet erre a jelenségre, ez a nyilvános diplomácia eszköze. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Sánchez Rico úrnak. A pont végéhez értünk. Most megadom a szót azoknak, akik válaszolni fognak a kérdésekre. five minutes if possible. Yes. Öt percük van, kérem, próbálják megtartani magukat ehhez az időhöz. Nos, az Unió országai között is komoly eltérések vannak, mit tehetünk, vannak valóban ilyen eltérések, és amit furcsának tartunk, az az, hogy a tagjelölt országoknak komoly feltételeknek kell megfelelni, de mihelyest eh, beléptek az Európai Unióba, onnantól kezdve nem kell elszámolni semmivel. Tehát eh, jó lenne kritériumokat létrehozni, amelyeket tiszteletben kell tartani, felügyelnének, eh, akkor is, miután egy ország már tagja az Európai Uniónak, szerintem ez lenne a minimum. Ami a fake news, illetve a szólásszabadság elhatárolását illeti, egyetértek Marie Christine val oda kell figyelnünk erre, mert eh, sok országban, az autoriter országokban a fake news kifejezést, és nem csak az autoriter országokra gondolok valójában, az autoriter országokban konkrétan vannak fake news ellenes törvények, amelyek célpontjai az igazi független újságírók, a kritikus újságírók. Tehát ez eh, eszközévé válik annak, hogy elhallgattassák az újságírókat. Tehát oda kell nagyon figyelnünk a kontextusra is. És éppen ezért mi nem is annyira fake newsról beszélünk, hanem dezinformációról. Mi úgy gondoljuk, hogy sem az államnak, sem a platformnak nem dolga, hogy eldöntse, hogy mi igaz és mi nem igaz. Ami a közérdekű bejelentőket, a whistleblowereket illeti, itt eh, a bizottság javaslatának van egy gyengéje, amikor egy eh, bejelentő közvetlenül a sajtóhoz fordul, nem valószínű, hogy védelmet kap, ennek a szövegnek az alapján. Ami pedig nagyon fontos lenne, tehát egy bejelentő, egy whistleblower fordulhasson a sajtóhoz is akár, mert az újságíróknak is az a szerepe, hogy összegyűjtsék az információkat, igazolják az információkat, és az ő munkájuk ad hitelességet ezeknek a bejelentőknek. Ez a szöveg hamarosan az önök asztalára kerül, és kérem, hogy figyeljenek nagyon oda, hogy a közérdekű bejelentős, bejelentőket akkor is megvédjék, ha a médiához fordulnak. Ami Magyarországot illeti, Magyarország is egy aggasztó ország. Itt itt most az Emberi Jogi Bizottság tagjai között vagyunk, tehát inkább az EU-n kívüli országokra koncentráltunk, hiszen önök is azokkal foglalkoznak, tehát a harmadik országokkal nyilván az Európai Unión belül is történnek dolgok, de ez nem az önök asztala, ezek jobban ismert dolgok persze. Orbán Viktor rátette a kezét az állami médiára, Eh, az oligarha haverjai megvásároltak eh, eh, magánmédiákat, gyűlöletkampányt folytat az országában, és dezinformál, amely egyre inkább terjed, és ez aggasztó nyilvánvalóan. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Please, Madame Hammer. Thank you very much. Um, I think I'm going to, just for a second here, igen, köszönöm. Akkor most másodszor is globális fórum fejlesztői minőségemben fogok nyilatkozni. A kérdés az, hogy hogyan is támogassuk a sajtóorgánumokat. Véleményem szerint ahelyett, hogy a problémára összpontosítanánk, és hogy közpolitikai programokat dolgoznánk ki, és új szociális, közösségi hálóval kapcsolatos törvényeket hoznánk meg, Támogassuk az olyan rendszereket, amelyek nem kapcsolódnak a kopercializmushoz. A megbízható médium nagyon fontos a közvélemény tájékoztatja szempontjából. Kevés szervezet volt képes megfigyelni az online tartalmat jelentős módon. Mit jelent ez? Kevesebb bevételt és kevesebb újságírót is. Olyan szakpolitikákra van szükség, amely a közérdeket védi, és ennek alapján megfelelő PP finanszírozást, tehát közpénzekből és magánpénzekből történő finanszírozást biztosíthatna. Ezzel lehetne véleményem szerint támogatni a médiumokat. Jelenleg a sajtóorgánumok a fenntarthatóság és a pénzeszközök szempontjából is válsághelyzetben van. Kérdés, hogy hogyan lehetne megfelelő módon tájékoztatni, ha nincs elég pénzük és támogatásuk. A médiafejlesztési munkatársaink finanszírozási modelleket keres jelenleg. Ha sikerül ezt megtalálnunk, akkor talán más problémákat is megoldunk. Meg kell jelenleg küzdünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves Zsűri és Anne-Marie, köszönöm szépen a hozzájárulást. A parlament magyar tagjaként, aki Orbán pártjának tagja, nem értek egyet a bírálattal, de én elnökként nem foglalhatok állást ebben az eszmecserében másrészt pedig azért sem, mert a DROA szakbizottság emberi jogokkal foglalkozik harmadik országokban. Voltak bíráló megjegyzéseink, állásfoglalásaink Magyarországra vonatkozóan. Köszönöm szépen, hogy elfáradt hozzánk. Köszönöm ezt az érdekes eszmecserét. Uh, following uh, topic of this uh, meeting uh, that és akkor most egy uh, következő napi rendi pontra fogunk átérni, tanulmány ismertetése. Az emberi jogi politikáján belül a gazdasági, és kulturális jogokkal kapcsolatos uniós fellépések fokozása egy rövid szünetet rendelek el. Dear colleagues, dear audience, let us... Kedves kollégák, akkor most folytassuk. Egy tanulmány ismertetésére kerül sor. A mi szakbizottságunk készítette ezt el. Szeretném üdvözölni Kolm O'Kienede professzort, a University College London professzorát. Sok állásfoglalásunkban és a pénzügyi eszközökről szóló tárgyalások során is ragaszkodtunk ahhoz, hogy a külső gazdasági, szociális és kulturális jogokat szorgalmazni kell, mégpedig ugyanaz szigorúsággal, mint ahogy a polgári és politikai jogokat védjük. Az emberi jogok tiszteletben tartása az uniós szerződésekben és nemzetközi emberi jogi megállapodásokban is szerepel. Viszont az nem fordult mindig elő, hogy megfelelő módon ugyanúgy helyezünk hangsúlyt a két jogi területre. Ezt a Frame kutatói projekt is beigazolta. Viszont a 2015-ös emberjogi cselekvési terv világos célkitűzést fogalmaz meg az unióra és tagállamaira nézve, az azért, hogy átfogó menetrendet szorgalmazzon a jogokkal kapcsolatban a külső lépésekben. A tanulmány szerzői a, azt a feladatot kapták, hogy részletesen elemezzék ki azt, hogy milyen mértékű előrelépés történt az uniós külpolitikában az ilyesfajta kötelezettségvállalások végrehajtásakor, és megkértük őket arra is, hogy tegyenek konkrét ajánlást arra, hogy az Európai Unió hogyan válhatna aktívabb ezen területen. A teljes tanulmányt e-mailen megkapták, és a mai napon itt nyomtatott változatához is hozzáférhetnek. Most pedig megadom a szót a Kineide professzornak, hogy ismertesse a tanulmány eredményeit. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the... Um... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy megrendelték ezt a tanulmányt, és hogy meghívtak ilyen kedvesen, hogy bemutassam a tanulmány eredményeit. Három szerzője van ennek a jelentésnek, két kollégám nem tudtak ma eljönni, ezért elnézést kérnek. Everything you find lacking in the report. Ami hiányzik a jelentésből, természetesen mind az ő hibájuk, és ami pedig az erős pontja, azt én a saját pozitív számlámra írom. Azzal kezdeném, hogy bemutatom a jelentést, a módszereinket, ezután pedig röviden bemutatom az eredményeket, a következtetéseket, További részleteket sok ilyen van. Megtalálhatják a szöveg ben, a jelentés szövegében, amely nagyon részletesen bemutatja a helyzetet és konkrét ajánlásokat tesz. Azzal kezdeném, hogy a szerződés, az Európai Unióról szól a szerződés 21. cikke megerősíti, hogy az Európai Unió külügyi fellépéseinek alapelve az emberi jogok oszthatatlansága és egyetemessége. Ez az általános kötelezettségvállalás arra kötelezi az Európai Uniót külügyi fellépéseiben, hogy a polgári és emberi jogokat, mint a szólásszabadságot érvényesítse, és érvényesítse azt a kötelezettségvállalást, hogy tisztelje, tiszteletben tartsa és védelmezze a szociális-gazdasági jogokat, mint a munkakörülmények, lakáskörülmények és az oktatáshoz való jog. Ezek részei az alapvető emberi jogok oszthatatlan, egyetemes spektrumának. Ez több ENSZ egyezmény Európa tanácsi eszköz és EU eszköz is megerősíti. A tanulmány célja, hogy elemezze az EU által megtett előrehaladást a végrehajtásban, a gazdasági, szociális, kulturális jogok végrehajtásában, külön hivatkozva a három e, külön említett jogra, a megfelelő munkakörülmények, kielégítő lakáskörülmények és az oktatáshoz fűződő jog. A tanulmány célja, hogy a strukturális akadályokat megállapítsa, amelyek megakadályozhatják, hogy az Európai Unió hatékonyan védje ezeket a jogokat. Cél az is, hogy konkrét ajánlásokat fogalmazzunk meg ezen jogok tekintetében az Európai Unió számára. A kutatás alapja elsősorban a legfontosabb Európai Uniós dokumentumok vizsgálata, szövegszintű vizsgálata, illetve tisztviselőkkel készítettünk interjúkat Európai Uniós intézményekben és tagállami delegációknál. Ezen interjúk nagyon hasznosak voltak, hogy az, erő, hogy az ajánlásainkat megerősítsük és megalapozzuk. Nézzük a tanulmány, a jelentés következtetéseit. A gazdasági, szociális, kulturális jogok garantálják az egyének jogát, hogy részt vegyenek egyenlő jogállással a társadalom gazdasági, szociális, kulturális életében. Több emberi jogi egyezmény megerősíti ezeket a jogokat, például a gazdasági, szociális, kulturális jogokkal kapcsolatos ENSZ egyezmény, az Európán belül, Európai Unión belül pedig az Európa Tanács szociális, kulturális kartája, az EU tagállamok megerősítették ezeket a dokumentumokat. Az Európai Unió kötelezettséget vállalt, hogy tiszteletben tartja a szociális gazdasági jogokat, az EU alapvető jogi kartán keresztül is. Ez több rendelkezés tartalmaz a szociális gazdasági kulturális jogokkal kapcsolatosan. A szociális gazdasági kulturális jogokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat sokszor kevésbé fontosnak tartják, mint a többi emberi jogi kötelezettségvállalást. De, ahogy már többször megerősítette az Európai Unió, az ENSZ és az Európa Tanács, az emberi jogok otthatatlanok, ami azt jelenti, hogy a politikai jogokat csak akkor élvezheti valaki, hogyha a szociális gazdasági jogokat is élvezheti, és fordítva. Ezt, ahogyan már említettem, a külügyi intézkedésekben, fellépésben lehet leginkább eh, felismerni a 21. cikk összefüggésében. Az emberi jogok eh, tisztelete a második cikkben fogalmazódik meg. Az Európai Unió kötelezettséget vállalt, hogy a, a társadalmi kirekesztés ellen küzd. Ezt a harmadik cikk említi, és már említettem az EU kárta rendelkezéseit a tekintetben. Ez a kötelezettségvállalás vagyis hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogokat érvényesítsük a külügyi felépésekben is. A második eh, emberi jogi demokrácia cselekvési terv 17. részében is megjelenik, amely kötelezi az EU intézményeket, hogy átfogó napirend mentén segítsék elő a külügyi fellépésben a szociális, gazdaság és kulturális jogok érvényesülését. Hasonló kötelezettségvállalásokat tartalmaz több más eszköz is, a 2016-os nemek közötti egyenlőség cselekvési terv, a tanácsi következtetések a prioritásokról, az ENSZ emberi jogi fórumra tekintve, illetve a fejlesztési konszenzus. Emellett az Európai Unió különböző célzott kezdeményezéseket tett annak érdekében, hogy a külügyi tevékenységében a kulturális és társadalmi gazdasági jogokat elősegítse. Például a kapacitásépítés, finanszírozása, partner, kormányok segítése érdekében, hogy az ILO egyezményeket végrehajtsák, az fejlesztési együttműködési eszközök működtetése, illetve a a nemzetközi kereskedelmi és fejlesztési politikák különböző aspektusai tartoznak ide az Európai Unió tett intézkedéseket, az európai intézményei tettek intézkedéseket a 17-es célkitűzés összefüggésében, hogy a gazdasági, szociális, kulturális jogok érvényesülését elősegítse a külügyi fellépésében. Ugyanakkor, ugye eddig volt, láttuk a jó oldalt, most jön a a kevésbé örvendetes hír. Az európai szakpolitika egyelőre nem összpontosította a hatásra, konkrét eredményekre összpontosít, illetve az európai külpolitika egyéb aspektusaira a szociális kulturális jogok nem érveznek olyan elsőbségek, mint a politikai jogok érvényesülése, és az EU prioritásait nem jelölik meg egyértelműen. Például jelen pillanatban egyetlen EU emberi jogi iránymutatás sem foglalkozik külön a gazdasági, szociális, kulturális jogokkal. A tisztviselők, akikkel beszélgettünk a tanulmánykészítése során, említették, hogy milyen fontos kifejezett emberi jogi iránymutatásokat kidolgozni a szociális, gazdasági, kulturális jogok tekintetében, hogy ezt az elárvult ügyet megfelelően fel tudják karolni. Azonban az is egyértelmű, hogy ez a fajta bizonytalanság a jogok tekintetében, illetve a tagállamok különböző megoszló véleménye ezen jogokkal kapcsolatosan megnehezíti hogy ambiciózus napirendet alakítsunk ki a gazdasági, szociális, kulturális jogok elősegítése érdekében. Maga a jelentés ezt a kihívást azzal illusztrálja, hogy három specifikus jogra összpontosít, részletezi ezt a három konkrét területet a jelentés, Hiányoznak a világos prioritások, az egyértelmű cselekvési tervek ebben az összefüggésben. Azután a jelentés megpróbál meghatározni olyan módokat, ahogyan ezt a hiányosságot be lehet tölteni. Különböző részletes ajánlásokat tesz arra nézve, hogy a meglévő Európai Uniós kezdeményezések a három, a gazdasági, szociális, kulturális jogra nézve, ezeket hogyan lehet kiegészíteni, kiterjeszteni, hogy ezek a jogok jobban érvényesüljenek részletesen olvashatják a jelentésben. Például a munkakörülmények tekintetében a jelentés azt veti fel, hogy ez legyen az Európai Unió stratégiai célkitűzése a kereskedelmi megállapodásokban, hogy legyen egy munkajogi kondicionalitás a, te, a kereskedelmi megállapodásokban, és a monitoring mechanizmus pontosabb legyen, és jobban kihasználják az emberi jogi hatástanulmányokat, az emberi jogi politikai párbeszéd a harmadik országokkal kapjon megerősítést. A jelentés különböző horizontális ajánlásokat is tesz, tehát nem csak erre a három specifikus jogra összpontosít, hanem a teljes spektrumra, a gazdasági, szociális, kulturális jogok tekintetében a külpolitikában. A jelentés részletezi két, két és fél oldalon ezeket az ajánlásokat. Példaként felhoznám azt az ajánlást, hogy az EU fogadjon el konkrét iránymutatásokat a gazdasági, szociális, kulturális jogokra nézve, beleértve a prioritás területek megállapítását e tekintetben, illetve hogy célzott képzést kapjanak az EU tisztviselők a programok végrehajtására nézve. Felvetettük, hogy a meglévő emberi jogi párbeszédre vonatkozó iránymutatásokat aktualizálják, új fókuszt helyezzünk el bennük, a gazdasági-szociális jogokra összpontosítva és felvetettük, hogy vizsgálják felül a meglévő irányszámokat a e tekintetben, hozzanak létre egy gazdasági, szociális, kulturális jogok fórumát az ensz belül, ami hasonló volna a meglévő fórumhoz, amely az emberi jogokkal foglalkozik az ensz belül, és az EU cselekvési terv struktúráját kellene felülvizsgálni az emberi jogok demokrácia tekintetében, áttekintve, hogy hogyan lehet a 2020 utáni időszakban elősegíteni a szociális, gazdasági, kulturális jogok érvényesítését összefoglalva. A jelentés különböző konkrét ajánlásokat tartalmaz, amelyeknek a célja, hogy világosabban, összpontosítottabban felhív a figyelmet a, a külügyi fellépés talán elhanyagolt, eddig elhanyagolt területére, és a nagyon általános rendelkezéseket konkrétabbá tegye, amelyek a 17. célkitűzésben találkoz, szerepelnek az emberi jogi cselekvési tervben. Hangsúlyozzuk azt is, hogy ez a komoly kötelezettségvállalást konkrét intézkedésekre fordítsa le az Európai Unió. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much. Thank you very much. Köszönöm szépen, professzor úr. And, uh, uh, give... Köszönöm ezeket a nagyon érdekfeszítő következtetéseket. Szeretném a bizottság tagjainak megadni a szót, Szolei úrnak először. Tessék. Thank you, Chairman, um, and thanks to the... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a szerzőknek ezt a nagyon érdekes tanulmányt. Oké, okay, de eh, úr, elnézést, hogyha rosszul mondtam ki a nevét. Eh, köszönöm az előadását. Én is, illetve a frakcióm a kezdeményezők közé tartozunk. Nagyon örülünk ennek az eredménynek, amit bemutatott és nagyon kíváncsian várjuk majd a tanulmány köröztetését a különböző EU intézményekben. Meggyőződésünk, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogok valóban az Európai Unió emberi jogi politikájának mostoha gyerekei. Ez nem csak a külügyi szolgálatra, a bizottságra vagy a tagállamokra igaz, hanem ha fogalmazhatok így, a mi bizottságunk is elhanyagolja ezeket az ügyeket. A vitáinkban, a munkánkban, ebben a szakbizottságban eh, az emberi és politikai jogokra összpontosítunk, akkor is, amikor harmadik országokba utazunk, és a szakbizottság munkaprogramját átnézzük, láthatjuk, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogok érvényesülése háttérbe szorul. Nekünk is van tehát tennivalónk e tekintetben. Ezért ez a tanulmány nagyon fontos, hogy felhívja a figyelmet ezekre a jogokra, emlékeztet minket arra, hogy milyen fontosak, egyenlő fontosak mindezek a jogok. A tanulmány tartalmával kapcsolatosan úgy gondolom, hogy nagyon hasznos áttekintése ez a jelenlegi helyzetnek. Valóban komolyak a kihívások, hogy az Európai Unió kötelezettségvállalása valós legyen, és az is fontos, hogy a gazdasági, szociális, kulturális jogok egy szintre kerüljenek a, a polgári és politikai jogokkal. Ne csak a szavakban, hanem a gyakorlatban is. Idézek a tanulmányból. Azt a megállapítást, hogy konkrét Európai Uniós intézkedésre van szükség a gazdasági, szociális, kulturális jogokkal kapcsolatosan, ez még nem történt meg. Ezt a következtetést nem szabad elbagatelizálni ebben a bizottságban. Egyértelműen kiderül a tanulmányból, hogy az Európai Unió sokat beszél ezekről a jogokról, emberi jogi politikájában, és a fejlesztési és kereskedelmi politikájában. Viszont ezek a kötelezettségvállalások a gyakorlatban nagyon eh, kevés esetben eh, kerülnek végrehajtásra. Úgy látom, hogy a felelősséget elsősorban az EU tagállamok közötti konszenzus hiányának tudja be a jogok egyelő fontosságával kapcsolatosan. Én is sajnálatosnak tartom ezt a helyzetet. Remélem, hogy idővel minden tagállam ugyanarra a következtetésre jut ezen jogok fontosságával kapcsolatosan. Támogatom a tanulmány ajánlásait, például, hogy új iránymutatásokat dolgozzanak ki a gazdasági, szociális, kulturális jogokkal kapcsolatosan az Európai Unióban. Néhány kérdésem is volna először is. Amikor az új EU iránymutatásokról beszél, amire ajánlást tesz a jelentésben, tudna -e részletesebben beszélni arról, hogy ezeknek milyen formát kellene ölteniük, illetve hogy hogyan tudnának iránymutatást adni az EU intézményeknek. Azután vannak olyan ajánlások, amelyek célzottan az EU intézményeknek szólnak, egyes EU intézményeknek. Ebben az értelemben van egy javaslatom. Szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben is beszélne arról, hogy a parlament konkrétan mit tehet, elmondta, hogy az a parlamentnek úgy szerepe van a jogok érvényesítésében konkrétan a mi intézményeinkben mit tehetünk. Beszélt eh, a, az Európai Unió külön képviselőjének a szerepéről és emberi jogi képviselőjéről, Ön eh, hogyan látja a különképviselőnek a teljesítményét? Milyen ajánlásokat tesznek eh, az egyes intézményeknek? Milyen szerepet szánnak ezen jogok érvényesítésében? Végül pedig tudná jelezni, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek úgymond progresszívebbek, mások, melyek azok, amelyek pedig elmaradnak a gazdasági, szociális, kulturális jogok érvényesítésében. Köszönöm, köszönöm. Szoleil úr, kére valaki más még szót? Nem. Ingrid Torsnes asszony jelen van az Európai Bizottság szakpolitikai tisztviselője. Tessék. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm ezt a kiváló előadást, köszönöm, hogy bemutatta a tanulmányt, és eh, érdeklődve hallgattam a képviselő úr megjegyzéseit is. A külügyi szolgálat nevében üdvözlöm ezt a tanulmányt, nagyon jó ez a kezdeményezés, és nagyon időszerű is. Az ajánlások nagyon is hasznosak lesznek számunkra, ahogyan tovább lépünk az ügykezelésében. elkötelezett hívei vagyunk a gazdasági, szociális, kulturális jogoknak már. Sok minden történik ezen a területen, sok mindent említett és a tanulmány. Szeretnék még rámutatni arra a munkára, amit a fejlesztési együttműködés végez, jogalapú megközelítés, élelmiszerellátás, víz, oktatás – ezekkel a témákkal foglalkozunk, a harmadik országokkal való emberi jogi párbeszédben is felvetjük ezeket az ügyeket, az ILO berkein belül is, illetve a multilaterális fórumokon. Bár nincsenek konkrét állásfoglalások, amelyeket az EU hozott volna létre, a tagállamok nagyon aktívak ezen a területen, és több, több állásfoglalás is történt az emberi jogi tanácsban, illetve a közgyűlésen, gazdasági, szociális és kulturális jogokkal kapcsolatosan. Ugyanakkor azt is látjuk világosan, hogy azért még van lehetőség az előrelépésre. Most fejlesztjük ki az iránymutatásokat, ezért nagy örömmel látom, hogy ez már egy konkrét ajánlás. Magunk között nagyon sokat említett, egyeztettünk erről, illetve a bizottsági kollégákkal is, és úgy döntöttünk, hogy konkrét jogokkal kapcsolatosan adunk iránymutatásokat, nem pedig általánosan a gazdasági, szociális, kultúrás jogokkal kapcsolatosan. Az emberi jogi részleg foglalkozik ezzel. A víz eh, és eh, a csatornázáshoz fűződő jog eh, az első fókuszterületünk. Ez egy átfogó napirend, nem csak egy joggal fogunk foglalkozni, ez nem teljesíteni ezt a kötelezettségvállalást, de ez az első lépés. Úgy gondolom, hogy sokat fogunk tanulni ebből az eljárásból, a tekintetben, hogy a többi tematikus kérdésre hogyan találunk választ, úgy, mint a lakhatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatások, stb. Ezen dolgozunk most és üdvözöljük a konkrét ajánlásokat, ezek nagyon hasznosak lesznek a munkánkban. A tagállamok támogatását élvezzük, bár a munkának még csak a kezdeténél tartunk, és természetesen a civil szervezetekkel is megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, hogy ők is részt vehessenek ebben a folyamatban, valamint az ENSZ intézményeit is szeretnénk bevonni, ahol ez a keret nagyon jól fejlett. A különjelentéstevő, aki a vízzel és a csatornázással foglalkozik, vele jó az együttműködésünk. Köszönöm szépen a figyelmet, folytatjuk a munkát. Thank you very much, Madam Mrs. Miss uh, Köszönjük, hölgyem. Most visszaadjuk a szót, hogy tudjon válaszolni a kérdésekre, megjegyzésekre. Okay. Thank you very much, um, Mr. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. És én szeretném megköszönni mind a két eh, hasznos feedbacket. Üdvözlöm mindezt, amit itt eh, hallottunk eh, arról, hogy egy konkrét útmutató kerül kifejlesztésre, eh, kezdve a vízellátással. A mi jelentésünk több hónapja született, bár önök csak most látják. Ugyanakkor én nagyon is ajánlom ezeknek a sorvezetőknek az elfogadását, különösen a prioritásos területen a szociális és kulturális jogok nagyon sok mindenre kiterjednek. A jelentésünkben is mi arról beszélünk, hogy célzott, fókuszált fellépésre van szükség, konkrét prioritások kezelésére, amelyeket az EU intézmények azonosítanak, tehát nagyon támogatjuk a külügyi szolgálatnak ezt a kezdeményezését, amelyet úgy tűnik, hogy követésre talált, és most megszületik az első konkrét guideline a vízellátás területén. Volt egy ilyen kérdés, hogy milyen konkrét útmutatást szeretnénk mi látni a szerzők. Én a két kollégám nélkül nem merészkednék, nem vetemednék arra, hogy Eh, egy konkrét hosszú listát eh, adjak, de nálunk is felmerült valóban a víz és csatornázás kérdése, illetve utalnék azokra a konkrét eh, témákra, amelyekkel szintén foglalkoztunk, az életszínvonal, munkakörülmények és az oktatás területén, és ott vannak konkrét ajánlások, amelyek egyébként összeilleszthetők létező EU-s kezdeményezésekkel is. Tehát eh, ez a három terület a külügyi szolgálat létező kezdeményezéseiben is kiteremthet, ki, ki, kinőhet ezekből útmutatás eh, a külügyi szolgálat eh, tapasztalatai alapján, mint ahogy ez már úgy tűnik, hogy rendelkezésre áll a vízellátás területén. Tehát konkrét, három konkrét ajánlás az adott esetben segíthet a külügyi szolgálatnak, hogy további ilyen guideline-okat dolgozzon ki. Képviselő úr szintén kérdezte, hogy szerintünk mi lehetne a parlament szerepe. Nos, a kutatás során, ami meglepet bennünket, az az, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogok mennyire elsikadnak. Nem tűnik prioritásosnak ez a jogcsoport, és nem tűnik úgy, mintha lenne mögötte lendület. Számunkra úgy tűnik, hogy a parlament és azon belül ez a szakbizottság komoly szerepet játszhatnak ebben a vonatkozásban feltehetnek kérdéseket, Elszámoltat hatóságot kényszeríthetnek ki, hogy ez a, ezek a dolgok megtörténjenek és létrejöjjenek, a parlament van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a különböző intézmények munkáját felmérje, illetve hangsúlyozza ezeket a gazdasági, szociális és kulturális jogokat. Nem utolsó sorban azért is, mert a parlament már eleve jobban képviseli ezeket a jogokat, mint a többi EU intézmény. Nyilván itt a, az Emberi Jogi Bizottság is játszhat szerepet, valamint a külön megbizott, az Emberi Jogi külön megbizott, mert ő maga is részt vesz a menetrend kialakításában, nagyon sok területet lefed persze az ő munkája de azon belül fontosak a gazdasági, szociális és kulturális jogok, azok sem felejtődjenek el. Volt egy nagyon érdekes kérdés azzal kapcsolatban, hogy mely tagállamokat hibáztatnánk, ha úgy tetszik. Mi semlegesen csináltuk ezt a jelentést, és nem akarunk újra mutogatni egy tagállamra sem. Az meglepő, hogy még a tagállamokon belül is, hogy eh, elterjedhetnek, eh, eltérhetnek a, ezek a szociális-kulturális jogok. Én korábban az Európa tanácsi mechanizmuson belül foglalkoztam tíz éven keresztül annak a szervezetnek a tagállamaival, és már az államokon belül eltér az, hogy milyen fontosságot tulajdonítanak a gazdasági, szociális és kulturális jogoknak, illetve hogy hogyan értelmezik ezeket a jogokat. Nyilván ugyanilyen eltérés van az EU tagállamok és az intézmények között. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyes tagállamok elkötelezettebbek ezen jogok mellett, mint mások, hanem arról, hogy a tagállamok időről időre más és más megközelítést alkalmaznak, ami nehézé teszi az EU intézmények számára, hogy navigáljon ezen az egyenetlen területen. Tehát nem a, feladat, a feladatunk nem az volt, hogy a jó vagy rossz tagállamokat azonosítsuk, hanem az, hogy rámutassunk arra, hogy mennyire nehéz a terep, és mennyire töredezett az a kép, ami elénk tárul, és ezért is olyan nehéz a kezdeményezéseket végigvinni az intézményeken belül. És akkor megint lehet utalni a parlamentnek a kiemelt szerepére, hogy amely az EU mechanizmusain belül komoly szerepet játszhat abban, hogy ez a terület is lendületet kapjon, prioritást kapjon, és prioritást kapjanak a szociális és kulturális jogok a külügyi külpolitikán belül. Köszönjük, professzor úr, és megköszönöm akkor az ön munkáját. és azt az igyekezetet, hogy ezen jogterületeken, gazdasági, szociális és kulturális jogterületén is létrejöjjenek ezek az útmutatások, amelyek szükségesnek látszanak. Ebben az értelemben hasznos dolog volt megrendelni ezt a tanulmányt a mi bizottságunk részéről, ami akkor a az Emberi Jogi Albizottság hozzájárulása a témához, nekünk ezt folytatni kell, ezt a munkát. Az igaz, hogy a mi albizottságunk leginkább a harmadik országok emberi jogi helyzetére figyel, de ezzel egy időben még a tagállamok között is szükség van arra, hogy több figyelem terelődjön a gazdasági és szociális jogokra. Ez különösen igaz azokra a tagállamokra, amelyek később 2014 vagy azután 2007-ben csatlakoztak, tehát ezt a, ki kéne alakítani ezeket az útmutatásokat, és eh, jó lenne, hogyha az emberi jogoknak, polgári jogoknak eh, nagyobb elismerése lenne. Köszönöm még egyszer az ön előadását, tanulmányát egy rövid szünet után folytatjuk. Dear colleagues, uh, uh, Kedves kollégák, tisztelt közönség, a mai tudomásom szerint utolsó napirendi pont egy uh, jelentés, amit Charles Görens képviselő jegyez, és a címe Úton egy EU külső stratégia felé a korai és kényszerházasságok ellen. Mik a teendők? Ez a jelentés, amivel most itt foglalkozunk. Februárban foglalkoztunk először ezzel a jelentéssel, ma a módosítókról lesz szó. 232 módosító érkezett. Ezek a módosítók immár minden nyelven elérhetőek, és a kompromisszumos megoldások, a kompromisszumos módosítók elérése érdekében elkezdődtek a tárgyalások. A Nőjogi Bizottság készít egy véleményt ehhez a jelentéshez, az AFET szavazás ideje az AFET bizottságban május 16-án fogunk szavazni. Én most akkor megadnám a szót Charles Görensnek, aki a raportőr, hogy mondja el nekünk, mit gondol a módosítókról, illetve az esetleges kompromisszumokról. Később szót kaphatnak az árnyék előadók is. Először is öné a szó Gőrensz úr. Köszönöm, elnök úr. Ön emlékeztetett a korábbi szakaszra. Én akkor inkább arról beszélek, hogy a következő ülésünkig mi fog történni. Strasbourgban a múlt héten találkoztunk az árnyék előadókkal, és ott tettünk javaslatokat a kompromisszumos módosítókra. Egy kicsit akkor ezekről beszélek. Az első kompromisszum az arról szól, hogy megállapodjunk egy korhatárban, ami alatt nem lehet házasságot kötni. 18 évben határoztuk meg, mert a hiteles különböző nemzeti szabályoknak ez felel meg leginkább. Volt néhány ellenvetés egyes tagállamokban a 16 év a kötési korhatár, ugyanakkor itt most mi nem a kivételekből akartunk kiindulni, hanem egy szabályt akartunk létrehozni, és éppen ezért helyén valónak tűnik, hogy ezt a korhatárt a tagállamok elismerjék, és mostantól kezdve mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a fejlődő országok is átvegyék ezt a szabályt. A második kompromisszum a korai házasságok, kényszerházasságok témáját taglalja, az okait a szegénység, a konfliktusok, katasztrófák, nemzeti katasztrófák elterjedése, emberi katasztrófák számának megnövekedése, illetve a különböző kihívások és hagyományok járulnak ehhez hozzá, amelyeket nehéz leállítani tehát eh, egy eh, nagyon eh, teljes, holisztikus megközelítésre van szükség, okos megközelítésre ahhoz, hogy ezeket az ősi tradíciókat kiiktassuk. Ezek az ősi tradíciók nagyon kitartóak, nem, azonban azért, mert valami tradíció nem feltétlenül kell fenntartani. Korábban ugye a kanibalizmus is tradíció volt, mégsem tartották fenn. Önmagában a törvény nem elég, erről szól a harmadik kompromisszum, stratégiákat kell kialakítani, ez egyébként már a címben is szerepel, programokat és stratégiákat. Van egy sor olyan kérdés, olyan ország, amely a jogszabályt már hozott ebben a témában, ezeknek a házasságnak a tilalmában. Ugyanakkor a pedagógia, a szociális felvilágosítás, egészségügyi ellátás nélkül ez nem fog működni. Tehát több szint együttműködésére van szükség. A négyes kompromisszum a, szintén a régi tradíciókra utal vissza, a nemek közti egyenlőtlenségre, amit nem szabad elfogadni. Ha van ilyen, akkor sem szabad feltenni a kezünket. Minden emberi jogi szöveg, vagy azt előmozdító szöveg, erre egyébként útor is, utal is, és ez a nemzetközi cselekvés középpontjába kell, hogy legyen az ötös kompromisszum, arról szól, hogy együtt kell működni a mi partnerországaink hatóságaival, nevezetesen a harmadik országokkal, fejlődő országokkal, és egy közös megállapodásra, egyetértésre van szükség ezen országok vezetőivel. Mi nem hozhatunk törvényt helyettük, nekünk meg kell mutatni az utat, illetve feltárni az eszközöket, amelyek elvezethetnek az ilyen törvényekhez, ehhez együttműködési stratégia is kell, valamint támogatni kell ezeket a programokat. A hatos kompromisszum az összes államot arra szólítja fel, hogy 18 év előtt tiltsák be a házasságot, tehát ezt ne tegyék lehetővé, akkor lesz a hiteles az együttműködés, hogyha az Európai Unióban ez mindenhol így van. Itt nem csak a korhatáról van szó, hanem a kényszerházasságok tilalmáról is. Az Európa Tanács már előttünk jár, egy egyezmény, az isztambuli egyezmény lett elfogadva ott, amely a korai házasságot és a kényszerházasságot tilalmazza, ez egyébként egy megkerülhetetlen referencia pont, amikor fel akarunk lépni ezen jelenségek ellen. A tízes kompromisszum utal azokra az elengedhetetlen össze, összegekre, eszközökre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Itt az igazságszolgáltatásról, az egészségügyről van megint szó, olyan eszközökről, illetve arról, hogy a már nálunk lévő vallási vezetők értsék, értsenek egyet abban, hogy, hogy együtt lépjünk fel, illetve eh, a, a különböző országokban fellépjünk. A 12-es kompromisszum, igen, arról szól, hogy az eszközöket, költségvetési eszközöket az Európai Unió szintjén is rendelkezésre kell bocsátani, és eh, finanszírozni kell az ilyen jellegű együttműködést. Ez lehet háromoldalú együttműködés, lehet például az egyik sarka az együttműködésnek a bizottság, vagy egy tagállam, adott esetben stratégiával, gondolatokkal is előállhat, lehet egy eh, intézményes humanitárius szereplő, vagy nem kormányzati szereplő az egyik eh, sarka ennek a háromszögnek, az ENSZ is, ezen szerepe sem kerülhető meg itt. E, nagyon jó gyakorlatokat tudunk ott is találni, e, egy sor országban, ahol megjelentek, e, ott voltak eredeti ötletek, eredeti megközelítések, amelyek révén sikerült a helyi népességet, annak hozzáállását befejes, befolyásolni és véget vetni a kötelező, a kényszerházasságnak a bizottságot tehát felszólítjuk, és ez vonatkozik magunkra is, mint költségvetési hatóságra, hogy ne spóroljunk az eszközökkel. Nyilván nagyon sokan a e Brexit után csökkenteni akarják a költségvetéseket, de nem tehetjük fel a kezünket. A 14-es kompromisszum a fenntartható fejlődés ötös pontjára, az ötös fenntartható fejlődési pontra eh, utal, amely a fogamzásgátlásról, a családtervezésről szól. She decides kezdeményezés, tehát hogy a nő dönt, nem pedig más. Ez benne van a kompromisszumban. A Global Gag Rule teljesen rossz kezdeményezés. Az Európai Unió az amerikaiakat erre már többször figyelmeztette. A helyi közösségekről a következő kompromisszum szól, ott is fontos, hogy a decentralizáció nélkül nem fog működni ez a program, vagy ezek a programok a, a partnereink szintjén, ugye ez általában fejlődő országot jelent, egy vagy más fejlődő országot jelent, ott figyelembe kell venni a decentralizációt, és azt, hogy az egész területre kiterjedjen a kezdeményezés. Ami a preambulum bekezdéseket illeti, itt egyet emelnék ki, mielőtt esetleg elkezdődne a vita. Kilenc ország, tízből kilenc ország van ahol igen magas a kényszerházasságok száma, eh, és ezek általában ugyanazok az országok, amelyek, mint országok rendkívül sérülékenyek, nincsenek eszközök, nincsen irányítás, kormányzás, ha úgy tetszik, nincsen oktatási rendszer és nincs egészségügyi ellátás. Na, ezekben az országokban vannak a kényszerházasságok, és itt kell eh, különösen határozottnak lennünk. amikor erről a jelentésről beszélek, akkor elismerem mindig, hogy ez semmi újat nem mond. Mindenhol született már hasonló anyag, egyszerűen csak előre kell vinni ezt a dolgot, mégpedig úgy, hogy olyan stratégiákat emelünk ki, amelyek ígéretesek. Köszönöm a figyelmüket, és eh, engem nagyon érdekelne, hogy mi az önök véleménye erről. Is there any uh, contribution, Mr. Buchner úr, kíván -e hozzászólni? De azért megkérdezném, hogy Daniela Ajuto itt van, aki a FAM jelentés előadója. Én is úgy gondoltam, vagy azt reméltem, hogy itt lesz. Nyilván az ő témáiról ezért nem is szóltam, mert nincs itt. Egyébként a bizottságban is, hogyha a feleségem beszél, én nem beszélek. De a jelentés az enyém. Megpróbáltam összefoglalni egyébként a Nőjogi Bizottság is csodálatos munkát végzett, a kompromisszumokban szerepelnek az ő javaslataik is, és azt gondolom, hogy az, amiről én most beszéltem, az teljesen egybevág a Nőjogi Bizottság véleményével, és számukra elfogadható. Köszönöm szépen, Görenc úr. Most pedig Buchner úrnak adok szót. Köszönöm szépen. A legfontosabb már elhangzott, néhány apró személyes megjegyzést tennék csak. Egyrészt véleményem szerint nem lehetséges az, hogy az Unió egy ilyesfajta jelentésben vagy egy rendeletben eljárjon kötező módon, hiszen a nők ilyen értelemben erőteljesen veszélyeztetettek, ha azt mondják, hogy kényszerítették a házasságot. Gondoljunk csak a sétákra. Nálunk például van egy közép-afrikai nő, aki egy ilyen kényszerházasságból menekült, és megfenyegették, halálosan megfenyegették. Ilyen értelemben európai rendeletet mi nem tudunk megalkotni. A gyökereknél kell kezelnünk a problémát. Volt egy javaslat, azt hiszem, hogy a tízes számú javaslat, nem vagyok ebben biztos, de mintha ez ebbe az irányba menne. Jogalkotóilag semmit sem tudunk tenni. Másodszorban, ami a korai házasságokat illeti, azt mondjuk, hogy ezt nem ismerjük el, mert csak 18 éves kortól számíthat egy házasság, akkor mi történik? Ha a fiatal nő családja vele együtt utazik, akkor a család felhatósága alá kerül. A család továbbra is létezőnek fogja tekinteni a házasságot, tehát a nő szempontjából, helyzetéből kiindulóan semmi nem változik. Egy módosító indítványt javasolnék, de nem hiszem, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. És itt van egy másik kérdés. Mondjuk mi a helyzet a 16-17 éves lányokkal, akikre a férje egész egyszerűen azt fogja mondani, hogy 18 éves. Az ilyesfajta kétséges esetekben legyen valamilyen ellenőrzés. Mi benyújtottunk erre vonatkozóan egy módosító indítványt, de úgy érezzük, hogy ezzel kapcsolatban semmi sem fog megvalósulni. Végezetül pedig Hát lehet, hogy belenyúlok, hogy azt mondom, hisz csak én harcolok ezért, de azt mondom, hogy a késői ö, abortuszokat szörnyűnek tartom, ha tudják, hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki, minden emberi jog ellenébe megy. Egy módosító indítványt is benyújtottunk erre vonatkozóan, azért, hogy a késői abortuszokat betiltsuk, de úgy érzem, hogy nem igazán lesz nekünk esélyünk ezt keresztül vinni, és itt tulajdonképpen a végére is értem felszólalásomnak. Köszönöm szépen. És mivel árnyék előadó nincs jelen, azzal zárhatunk, hogy megadjuk önnek a szót, előadó úr, és utána le is zárjuk ezt a vitát. Tessék, még van egy megjegyzésem Szerettem volna önnek kifejezetten köszönetet mondani azért, hogy ilyen kiváló módon próbálta meg a kompromisszumokat kezelni. Nagyon jó és örvendetes munka volt, köszönöm. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, ich möchte... Igen, köszönöm szépen Büchner úrnak. Az általa ö, használt nyelven fogok válaszolni. Mi soha nem mondtuk azt, hogy támogatjuk a késői abortuszokat. Sajnos a mikrofonon kívül hangzik el a következő megjegyzés. Hát e, véleményem szerint eleve. Tehát mi soha nem szálltunk síkra a késői tám- abortuszok mellett. Hát igen, de hogy fogalmaztak, hogy is mondta most nem tudom, most nem tudom, hogy szó szerint she decides, az áll az angol szövegben, ő dönt, a nő dönt. De hát ez azt jelenti, hogy neki joga van. Hát sorok közt olvasva értelmezhetjük úgy, hogy 12. hét után már nem engedélyezett az abortusz azután már az abortusz jobban ütközik. A legtöbb országban, én ugyan nem vagyok ennek a témának a szakértője, de a legtöbb országban a 12 hetes határidőt nem lépik túl. Itt nyitott kapukat dönget, mert én az első szakbizottsági üléstől kezdve nem hallottam senkit, az elnökelődői üléseken sem hallottam senkit támogatni ezt a késői abortuszt. De ha esetleg pontosítani szeretne, akkor a plenárisra egy módosító indítványt benyújthat, de a legtöbb ö, frakció ö, azt úgy támogatja, ahogy ö, gondolja. Sajnos megint mikrofonon keresztül hangzik el a megjegyzés. A szocialisták szóban így indokolták. Hát jó, akkor majd tisztázzuk. Én nem emlékszem arra, hogy bárki is ezt mondta volna. Jó, rendben, semmi gond. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a 18 éves korhatár. Ha ezzel kapcsolatban nem fogalmazunk világosan, vagy elkezdünk egyre több kivételt bevenni a jelentésbe, akkor az nem lesz jó, nem tanácsos. Mindannyian tudjuk, hogy sem pszichológiailag, sem anyagilag nem észszerű korábban házasságot kötni, 18 évnél fiatalabb korban ha itt most elkezdünk kitérni azokra a kivételekre, amelyek léteznek, és ezeket beveszük az anyagba, akkor én attól tartok, hogy a 18 éves korhatát el fogjuk veszíteni, és akkor nem fogunk tudni olyan világosan fogalmazni, mint szeretnénk. Ez az én nagy aggodalmam. A nők kell szembeni bánásmód, itt migráns nőkről beszélek, az olyan nők esetében, akik olyan területekről jönnek hozzánk, ahol engedélyezett a házasság 18 éves kor alatt, ezek a nők is humanitárius bánásmódban kell, hogy részesüljenek. Teljesen mindegy, hogy hány évesek. Nem menjünk annyira a részletekbe, bár joggal jegyezte ön meg azt, hogy megelőző jelleggel, kell, preventív módon kellene eljárnunk. Az a stratégia, amelyet javasolnak, arra lyukat ki, hogy az országoknak eszközöket biztosítsunk, hogy a gyakorlatban mindezt végrehajtsák. Tehát a DEFCO fele fordulunk, és az EKS felé, hogy biztosítsák ezeket az eszközöket. Nekünk, a parlamentnek is meg kell tenni azt, amit szükséges, például költségvetési szinten, annak érdekében, hogy ebben a kérdésben is előmozduljunk, előrelépjünk. Nekem volt felelősségem, feladatom ezen a területen, a UNFPA-jel és az UNICEF-fel működtem együtt, és kiváló volt az együttműködésünk, mert nagyszerű embereik vannak, és nagyszerű programokat, jól átgondolt stratégiákat bonyolítanak le. Ők nem idegen szereplőként vannak jelen az érintett régiókban. Nem, nekik sikerült egy hullámhosszon lenni azokkal az országokkal, amelyekkel együtt működnek, és így találtak is járható utakat, megoldásokat. Nyilván olyan országokról van szó, ahol a korai és házasságok és kényszerházasságok tilalma már törvényben van. Velük az együttműködés nagyszerű. Majd meglátjuk, hogy a kompromisszumos megoldásokkal mi lesz, de megpróbáltunk kimondani, hogy szükség lenne stratégiára is. A, például a nem, nemzeti stratégiákban a UNFPA és az UNICEF dolgoznak ilyesfajta cselekvési tervekkel az egyes országok esetében. Hát remélem, hogy ezzel a Büchner úr kérdéseit, ő volt az egyetlen, aki kereseket fel, megválaszoltam. Ha mm, még van valamilyen kérdés, ami nem sikerült tisztázni, akkor majd később bepotolhatjuk. Ha valami nem tiszta még, akkor végül is még tudunk róla beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Folytatnunk kell az együttműködést, párbeszédet ezekről a kérdésekről, és akkor ezzel ezt a vitát most lezárom. Minden jót kívánok, viszontlátásra, jó éjszakát! Okay. biztos, hogy Isten. Hát is